Eh, good afternoon. Eh. Üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy mindenki ebédelt, és folytathatjuk az ülésünket. Az a megtiszteltetésért minket, hogy a délutáni ülésünket egy eszmecserével nyitjuk, Moszkovicsi biztos úrra. Ez egy kis ideig eltartott, amíg újra ellátogatott hozzánk, de nagyon örülünk, hogy újra itt van. Úgyhogy szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy az a célja az ülésünknek, hogy a bizottsági munkaprogram 2017-es menetéről beszéljünk a vámügyek keretében, illetve a kezdeményezésekről, valamint a jogalkotási javaslatokról, amelyeket még nem fogadott el a bizottság, illetve talán a 2017-es, 18-as prioritásokat is ismertethetné. Úgyhogy akkor nem is tartom föl. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők. Gratulálok az elnök asszonynak a megváltoztásához a bizottság élére, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel. És megosztom önökkel a legutóbbi kezdeményezéseinket. Ez szinte szabály már, hogy önök jobban ismerik, jobban tudják, hogy az Európai Unió milyen fontos szerepet játszik több szinten is egy nagyon fontos eszközt szeretnénk a terrorizmus elleni küzdelemben, a terrorizmus finanszírozása ellen, a környezetvédelme, az egészségügyi és élelmiszerügyi biztonság érdekében egy sor jogszabályt elfogadni. Ezek mind kapcsolódnak valamilyen szinten a biztonsághoz, és ezen túlmenően a nemzetközi kereskedelem elmélyítése is fontos téma. A kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése, hogy a lehető legelőkelőbb helyet tudjuk elfoglalni a kereskedelmi láncolatban globális szinten, hatékonyak legyünk, versenyképesek. Mindezt illusztrálja egy új stratégiai keret, Kínával került ez kialakításra, az elkereskedelmi vám együttműködés témájában írtunk alá egy Európai Uniós Kína csúcson egy megállapodást. A kereskedelem az értékeinket is képviseli, az értékeinket is megmutatja. Próbáljuk elkerülni a gazdasági protekcionizmust, és a vámügyben nagyon világos preferenciát mutatunk egy új, egy más út felé, ez a szabad kereskedelem. Próbáljuk megoldani, hogy e felé elő tudjunk lépni. A vámügyeknek a vállalatok versenyképességére is hatása van. A KKV-k legnagyobb tíz rémáma között szerepel a vám kérdés, azzal, hogyha sikerül a vámügyeket egyszerűsíteni, azzal megkönnyítjük az életüket, és versenyképesebbé tesszük őket. Ezért is nagyon fontos. A modernizáció egyik katalizátora lehet az egyszerűség, dematerializáció az eljárásokban, automatikus elektronikus információcsere hatóságok között, automatizáció. Ez egy csendes forradalom, ami a vámügyek területén már évek óta zajlik, és a terepen is gyakran láttam Például Hollandiában, Fran- Franciaországban, hogy a modernizáció laboratóriumaként működik a vámügy. Az Európai Bizottság és Parlament egy másik fontos dimenziót, a költségvetési dimenziót is figyelembe vesz, hogyha a vámrendszer nem jól működik, akkor az nagyon komoly problémához vezet, és éppen ezért az elkövetkezendő évekre vonatkozó költségvetésről, illetve több éves pénzügyi keretről szóló vitákban is sokat foglalkozunk azzal, hogy megfelelő erőforrásokat tudjunk biztosítani a vámügy számára. A kapcsolataink a külvilággal, például Törökországgal. Megerősítettük, meghosszabbítottuk a, hat, a vámügyi együttműködést Törökországgal, aztán ott van az Egyesült Királyság kérdés. A Brexit tárgyalások nagyon fontos részét fogják képezni a vámügyek. Tehát egy jelentős politikai vita részét képezi a vámügy, nem csak technikai témákról van szó, hanem nagymértékben politikai jellegű kérdésekről. Most a kormányzásra, a vámügyi kormányzásra szeretnék összpontosítani. Az Európai Parlament két állásfoglalást is elfogadott, ugyanis ez ügyben ugyanarra alapozik, alapoz mind a kettő, partnerségben való cselekvés, mert az a leghatékonyabb. Tagállamok és az Európai Bizottság közötti partnerség, hogy legyen stratégiai megközelítésünk, és hatékonyabban tudjuk a közös vámügyet megvalósítani, illetve a hatékony működés és operatív lépések érdekében a tagállamok közötti együttműködés, illetve a hatóságok közötti együttműködés. A vámügyi hatóságok és a gazdasági szereplők közötti együttműködés. A, a közvélemény személyben olyan kedvezőtlen kép alakult ki a vám hatóságokról, hogy azok akadályozzák a kereskedelmet, éppen ellenkezőleg stimulálják azt. Aztán egy két éves jelentésről is be tudok számolni. Két célja van ennek, a tájékoztatás az egyik, valamint a vámkódex végrehajtásáról vonatkozó információk gyűjtése, illetve stratégiai jelentősége is van, hogy együtt meg tudjuk határozni a hosszú távú céljainkat, kitűzé, célkitűzéseinket a vám területén. A vám politika teljesítményét vizsgáljuk egy sor kulcsfontosságú mutatóval, Ezeket kell kidolgozni, hogy ez, tudja hatás, ez tudja hatással lenni a döntéshozatalra, illetve a kockázatkezelésre. A hatékonyságra már a korábbiakban is utaltam, ez itt is nagyon fontos. A harmadik tényező pedig a különböző tagállami vám rendszereknek a harmonizációja mert vannak olyan gazdasági szereplők, akik máig nem tartják be a vámszabályokat, ezek ellen hatékonyabban fel kell lépni. A tagállamokkal együttműködésben szeretnénk egy végrehajtási kódexet és ennek a végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat elfogadni, ami megkönnyíteni a munkát. Ezen túlmenően folytatni szeretnénk a meglevő konzultációs mechanizmust az érdekelt felekkel, ezért van egy kapcsolattartó csoportunk, és ezen keresztül együttes ülést szeretnénk tartani, ami az operatív tényezőket, a nemzeti adminisztrációt és az Európai Uniót foglalná egy elnyő alá. Aztán az informatika kérdése. Nagyon érdekes téma ez is a szakbizottság számára, már beszéltem a kockázatkezelésről és a biztonságról. Ezért érdemes lesz elmélyült vitát fordítani, mielőtt a több éves pénzügyi keretről döntést hoznak, mert egyrészt rövid távon nem minden tagállam ugyanúgy használja az informatikai rendszereket, a közös informatikai rendszereket sem. Ezt kéne kiköszörülni, ezt a csorbát, a harmadik pedig, a nemzeti rendszereket össze kéne tudni kapcsolni jobban a jövőben. Két irányban próbálunk to- tovább lépni az infrastruktúra, a informatikai infrastruktúra tekintetében egy közös struktúrát szeretnénk létrehozni, és szinergiákat a létező ügynökségekkel. Az utolsó terület, ahol fellépünk, megpróbáljuk megerősíteni a szinergiákat más adminisztrációkkal, más nemzeti és európai adminisztrációkkal, a terrorista bűnözés területén például, azokkal próbálunk szorosabban együttműködni, akik a határok kezelésében, a határok védelmében részt vesznek. Az adóhatóságokkal széles körben együttműködtünk, az áfa begyűjtésben, illetve a jövedéki adó begyűjtésében, mert az áfa az Európai Unió saját forrásainak egy fontos alapja. És ezért is tárgyát képezi a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásoknak. Elnök asszony, remélem, hogy a csodálatos és eddig is kiváló együttműködésünket az ön új elnöksége alatt is tudjuk folytatni a szakbizottsággal. Különösen felhívnám a figyelmet a vámügyi kormányzás kérdésére, amit már említettem. Nagyon fontos, hogy a parlamentjük hasznos nyomást gyakoroljon a folyamatra annak érdekében, hogy egy kicsit előre tudjuk mozdítani a tagállamokat ebben az ügyben, és végre megszülessen e kényes témában is az egyetértés. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Nagyon ponyolult mindig más nyelven beszélni. Tehát először szeretnék először a koordinátoroknak szót adni az egyes frakciók részéről hogy feltehessék a kérdéseiket a biztos úrnak. Andreas, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Nagyon örülök, hogy rászánta az időt, és eljött hozzánk a Belső Piaci Szakbizottságba. A plenáris ülésen már több kolléga támogatásával felvetettünk olyan kérdéseket, amelyek nagyon sok bírálatot váltottak ki. Az európai VAM kódex abban a veszélyben van, hogy nem tudjuk ezt teljesen alkalmazni. Ezért szeretnék önnek néhány kérdést feltenni. Azt gondolom, hogy a bevezetőjében már érintette is részben ezeket a témákat, tehát szeretnék most ezekre visszatérni. Az első, amit ebben a kontextusban mindenképpen el kell mondanunk, az, hogy már 2005-ben elkezdtük a jogalkotást ezzel kapcsolatban, még az önideje előtt jóval. De az első, a modernizált vámkódex kb. 2011-ben elbukott, utána átdolgoztuk, és 2020-ra már a második kódexnek működnie kellene. Ugyanakkor, ahogy ön is mondta, a digitális rendszerek, amelyeket a tagállamoknak fel kellene addig állítaniuk, még mindig nem indultak el. Több tagállamban sem létezik még ilyen rendszer. Vannak olyan tagállamok, ahol a vám bevételek megvannak ugyan, de minden állam a saját rendszerét szeretné alkalmazni. Ez valószínűleg nem lehet sikeres megközelítés. Tehát a pénzügyi erőforrásokon kívül azt szeretnénk még tenni, hogy a, az egységes vámkódex és az ahhoz illő informatikai infrastruktúra közösen működjön, és akár európai pénzt is adhatnánk ehhez. A tagállamokban még mindig akadnak problémák, de ezeket le lehet küzdeni. Talán ön is tudja, hogy mi itt a szakbizottságban végezhetünk gyorsított eljárást, de ha csak egyetlen képviselő is ellenzi ezt, akkor a normális eljárást kell lefolytatnunk, és akkor ez nem lehetséges. Tehát Engem nagyon aggaszt az, hogy az egységes VAM kódex nem fog időben életbe lépni, és mivel már másodszor próbálkozunk ezzel, ez nagyon problémás lenne. Köszönjük, Andreas. Nikola, van-e bármilyen kérdésed? Köszönöm szépen. És a biztos úrnak is nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk ma délután. Talán úgy tűnhet, hogy ez nem a legérdekesebb vita, de szerintem létfontosságú ennek a stratégiai jellegét felismerni. A belső piacon kívül a nemzetközi kereskedelem szempontjából is nagyon lényeges téma ez. És jó, hogy azt látjuk, hogy ön is nagyon erre a kérdésre koncentrál. Két dolgot szeretnék mondani. Először is a szankciókról és a szabálysértésekről szóló irányelv. Úgy gondolom, módot kell találnunk arra, hogy ezeket az akadályokat leküzdjük. A nemzetközi sajtó szerint csak nemrégiben derült ki, hogy több milliárd eurós vámbevételt szipkáztak el az európai vám térségen kívülre. Ez főleg a ruházati szektorban történt. Ez egy nagyon kényes kérdés, és azt mutatja, hogy cselekednünk kell, és olyan paramétereket kell meghatároznunk, amelyek segítenek ezen problémák ellen küzdeni. Tehát mindenképpen támogatjuk az ön megközelítését. Mi nagyon ellenkező álláspontot foglalunk el, mint az Atlanti óceán túloldalán lévő kollégáink. És úgy gondoljuk, hogy sürgősen választ kell kapnunk ezekre a kérdésekre. Úgy gondoljuk, hogy a vámkódexet prioritásként kell kezelni, és meg kell néznünk, hogy milyen módon lehet megvédeni a piacot a hamisított áruktól, amelyek ott vannak a gazdaságunk peremén, és fenyegetik a munkavállalóink állását. Köszönöm szépen. Köszönjük, Nikola. Dan az ICR részéről. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos úr. Néhány dolgot fel szeretnék vetni. Először is az alacsony értékű áruk. Az express um, Ehm, áruszolgáltatást ehm, nem kell már megadóztatni az átmeneti időszakban. Szerintem ez több kérdés, több kérdés fölvet. Tudom, hogy egy új projektcsoportot is felállítottak, és pont az alacsony értékű szállítmányokkal foglalkoznak. Csak gyakran ehm, a fogyasztók nem tudják, hogy milyen költségeket fizetnek ezzel kapcsolatban. Szeretnék erre rá kérdezni. A második kérdésem az e-kereskedelemre vonatkozik, az elektronikus kereskedelemről. Sokan online vásárolnak az EU-n kívüli piacokról, mondjuk az USA-ból. De hogyha 150 eurón feletti értékű a záró, akkor a vámnál le tételbe helyezik az árucikket, és gyakran nagyon csúnya hangvételű levelet kap az ember a vámhatóságtól. Különösen megdöbbentő, az ember először olvas ilyen levelet. A bevételi adót kell kifizetni, gyakran büntetést, és tehát itt nem kísértékű árucikekről beszélünk, 150 euróról. Nézzük ezt a Brexit kontextusában. A valóság az, hogy nagyon sok áru határon át az EU-n kívülről kerül be, és ezek kísértékűek. Nem tudom, hogy belegondoltak ebben, nem csak az Egyesült Királysággal kapcsolatban, hanem általában véve, hogy ezeket az ördögi vám tételeket hogyan lehetne eltörölni, hiszen gyakorlatilag az a hatása ennek, hogy az embereket elrettenti az EU-n kívüli vásárlástól. Köszönöm, Kaja az ID-tól. Köszönöm szépen. Na, nagyon sokat beszéltünk a vámunióról. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz nagyon fontos az elektronikus vámrendszer, de ha jól tudom, akkor az IT rendszerek fejlesztése nem túl jól megy. Ez pedig azt jelenti, hogy a vámuniós kódexet talán föl is kell függeszteni. Tehát a kérdésem az, hogy Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a vámügy területén egységes legyen az információs technológiai rendszer az EU-ban? Ezen kívül mit kíván tenni a bizottság annak érdekében, hogy menetrend szerint haladjanak az előírt lépések. Aztán a vámügyi sértések, jogsértések egy jelentést állított össze az Európai Parlament erről, és a tanácsban leragadt ez a javaslat. Tehát én értem, hogy a bizottság nem vonja vissza a javaslatát, de akkor mi a következő lépés? Hogyan lehet tovább lépni? Hogyan lehet egységesített rendszer létrehozni? Köszönöm. Elnök, köszönöm Kaja a GUE következik. Köszönöm szépen. És mivel reggel nem voltam itt, hogy gratuláljak a megválasztásához. Három dolgot szeretnék felvetni, az elsőt már említett az ALDE. Én azt gondolom, hogy a modernizációnak az volt a lényege, hogy egy központosított vám jöjjön létre, de most a végeredmény az, hogy hosszabb ideig tart vámolás, én mégpedig pontosan azért, mert az IT rendszerek nem állnak készen. Úgyhogy biztos úr, kérem, próbálja fölgyorsítani a folyamatot. Aztán a minősített gazdasági szereplőket illetően nagyon sok az előírás a kritérium. Kevésbé ellenőrizzük az általuk behozott áru cikkeket az EU-ba. De mivel tranzakció alapú ügyleteket folytatnak le, igazából a hozzáadott érték az üzleti élet számára nem túl nagy a tevékenységüknek. Tudom, hogy lesz egy kísérleti projekt, ahol kifejezetten erre a csoportra koncentrálva egyszerűsítik majd az eljárásokat. De be kell, hogy valljam, hogy a vám ügyeket, illetve mindig elég sok korrupciós hírt kapunk, meg az én országomban is, úgyhogy mindig ellenőriznünk kell ezeket a politikákat. Tehát a kérdés az, a kísérleti politika, a vám integritás érdekében, illetve a az egyszerűsítéseket illetően megvalósul-e, illetve a kísérleti projektekben résztvevő cégek aztán végigvihetik ügymenetként ezt a fajta formát, vagy ez csak egy kísérleti projekt lesz, ami lezárul. Aztán, ha jól értelmezem, a bizottság nagyon jó munkát, jó munkát végzett, de az iránymutatások lehetne, hogy ezek kötelező érvényűek legyenek, és nem csak iránymutatások? És reméljük akkor, hogy a jövőben minden tagállam megvalósítja ezeket. Köszönöm. Köszönöm, Denis. És Anna Maria. Mr. Köszönöm, Enli, köszönöm, biztos úr, üdvözlöm. Nagyra értékelem, amit mondott a csendes vámügyi forradalomról. A vámügy központi fontosságú a belső piac működése szempontjából. A stratégiai dimenzió, a Brexit-tel és a reforma ezzel kapcsolatban szeretném hallani az ön véleményét, hogy Törökország, hogy hogy látja a reformhelyzetét, illetve Törökország a csalás és az illegalitás elleni küzdelemmel kapcsolatban hogy kép, kíván fellépni, illetve az állampolgárok biztonságát hogyan kívánják biztosítani a harmadik országokból érkező árukkal szemben. Mi történt tavaly a digitális könyvek kapcsolatos vitában a tanácsban? A mi májusi szavazásunkon 520 arányban ö, szavaztunk arra, hogy az e-könyvek, a digitális könyvek esetében az áfát csökkentsük. Egy minimális 15%-os áfa legyen a digitális könyvekre, illetve minimális 5%-os áfa legyen a papíron kiadott könyvekre, ez az önök javaslata, ez valahogy nincs összhangban számomra a digitális forradalommal, amiről beszélt. Mit tudna mondani erről? Köszönöm szépen. Grappini képviselő kapszót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Nem tudom, hogy én miért nem szólalhatok fel saját nyelvemen, de igen, mégis. Nagyszerű. Van fordítás? Nagyon jó. Nos, a megvalósítást, illetően az IT rendszerek területén a különböző tagállamokban nagyok voltak az eltérések. 2016-ban, amikor az új vám uniós kódex elfogadásra került. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy nagyok lesznek a késések az IT rendszerek beüzemelése területén. Pedig alapvető fontosságú legyen, lenne, hogy használhatók legyenek ezek a rendszerek. Igazából ennek van egy költség faktora is, másrészt pedig felgyorsítja nyilván a folyamatokat. Május 13-a óta a fámügy területén tudjuk, hogy 2020-ig tartott volna eleve az átmeneti időszak, de már nem érvényes. Már nyilvánvalóvá vált a május 13-ai jelentést követően, hogy a 2020-as határidő egyáltalán nem tartható. Ez fölveti a kérdést, hogy ön mit kíván tenni az állampolgárok biztonsága, a sima ügymenetel érdekében. Mit kíván annak érdekében tenni, hogy ne legyenek három, öt vagy annál több éves késések? Én ezt a kérdést szerettem volna feltenni a választó polgáraim nevében. And then, um, lastly, I have... Uh, Köszönöm szépen. Fenik úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr, mondja Stefanek úr. A saját forrásokkal kapcsolatos megközelítését támogatom, illetve azt az Európai Bizottsági javaslatot, hogy legyenek ebből befolyó saját erőforrások. Azonban a tagállamok kezében van az adóztatás, és ott van a kihívás, hogy az állampolgárainkra és cégénkre nehezedő adó terheket ne növeljük. Hogyan tudnánk az ön ajánlásai szerint biztosítani, hogy legyenek saját erőforrásaink, de közben nem emeljük az adókat? Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e bármelyik másik képviselő hozzászólni? Nem? Akkor engedjék meg, hogy még én is felvessek egy kérdést, ami kapcsolódik egyébként a Grappini asszonyéhoz. Mi a kapcsolat az informatikai rendszerek hiánya, illetve az állampolgárok biztonsága között? Nagyon fontos, hogy tudjuk biztosítani az állampolgárok biztonságát, a másik pedig a Brexit-tel kapcsolatos, ahogy a korábbiakban már rámutattak a képviselőtársaim. Reméljük, hogy lesz valamilyen vámunió szerűség azért a jövőben is valamilyen formában az Egyesült Királysággal. Mit gondol ön, az Európai Vámunió képes lenne az Egyesült Királyságból érkező nagy volumenű kereskedelmet kezelni, illetve a másik irányba is ez megvalósulhatna-e? Köszönöm szépen, és most megkapja a szót a biztos úr. Thank you for all the, those questions I will try. Köszönöm szépen a kérdéseket. Próbálok a lehető legtöbbre válaszolni. Lehet, hogy nem sikerült mindegyiket leírnom, de azért megpróbálok válaszolni. Először is, hogy a bizottság hogyan tervezi megvalósítani az informatikai rendszert. És mi történik, hogyha ez késlekedni fog? Tisztában vagyunk azzal, hogy 2020-ig valamennyi informatikai rendszernek a helyén kell lennie. Ezt önök közül többen is említették. Ez jelentős nyomást gyakorol a tagállamokra, a bizottságra és a kereskedelemre is. Már tájékoztattak minket arról, hogy mennyire nehéz többfajta új rendszerrel megbirkózni egyszerre. A bizottság gondosan elemzi a tagállamokkal együtt a meglévő tervek megvalósíthatóságát informatikai szempontból, illetve azt, hogy milyen következményei lehetnek a késlekedésnek, még akkor is, hogyha az informatikai rendszer legtöbb része 2020-ig működőképes lesz. A parlamentet tájékoztatni fogjuk ennek a folyamatnak az eredményéről, amint sikerül megállapodni. Egy másik kérdés, amit hallottam, talán Schwab úr említette, hogy az informatikai architektúra hogyan alakult át. Már az elmúlt évszázadban elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, ahogy azt ön is mondta. És a polgárok számára nem a legjobb üzenet ez. 1998-ban elkezdtünk már dolgozni az informatikai rendszeren. 2003-ban indult el a CTS rendszer, és azóta számos más rendszert alakítottak ki, és ezek jól is működnek. A VAM kódexben 17 különböző VAM rendszer volt, ennyi volt tehát a már létező projektek száma, és ezen kívül volt több ambiciózus új projekt is. Például egy uniószerte érvényes rendszer és szintén egy uniószerte alkalmazható alkalmazás. 2020-ban az elektronikus rendszereknek be kell fejeződniük, és mindig tudtuk, hogy ezek a nagy változások jelentős kihívást fognak jelenteni. Az új informatikai rendszerek bevezetése Európa szerte hatalmas feladat. Nagyon sok kihívás áll még előttünk, míg kialakítjuk ezeket a rendszereket. Mind a bizottság, mind pedig a tagállamok részéről az a vélemény uralkodik, hogy az adatelemek harmonizálása igen fontos pontja az egyszerűsítésnek és az interoperabilitásnak. Ez a meglévő rendszerek frissítésével kapcsolatban kihívásokat vet fel. A vámkörnyezet automatizálásán már eddig is sokat dolgoztunk, és nagyon sok esetben a meglévő rendszerek frissítése vagy a nemzeti szinten hiányzó alkalmazások pótlása történt meg. Tehát még így is sokat kell munkálkodnunk, de történt már előrelépés. Ezt elemezzük jelenleg is, és el fogjuk mondani önöknek, hogy mit értünk el. Melyek a bizottság tervei a héja csalás elleni fellépésre? Tisztában vagyunk azzal, hogy az úgynevezett 42-es eljárás keretében héja csalás történik. Bűnözői hálózatok követnek el ilyen csalásokat, és úgy importálnak árukat az Európai Unióba, hogy nem fizetik meg ezután az adót. Ezek valódi vállalatok, amelyek becsapják a fogyasztókat. A vámügyi ellenőrzést meg kell erősíteni, és megvizsgálni, hogy az ilyen eljárások adtak kedvezményeket kiknek adják meg. A héjacsalást az megfelelő ellenőrzéssel sokkal hamarabb fel lehet ismerni, és rákényszeríteni a hálózatokat arra, hogy ne folytathassák bűnözői tevékenységüket sokáig. A különböző hatóságoknak együtt kell működniük, és információt kell cserélniük egymással és az egységes piacon a vállalatokat is ellenőrizni kell. Danti úr kérdésére válaszolva az elektronikus kereskedelemmel is foglalkozni kívánunk. Ez nagyon fontos szerepet játszik és mozgatórugója a fejlődésnek, ezért a bizottság úgy véli, hogy az elektronikus kereskedelem támogatandó. Ugyanakkor a terrortámadások és a hamisított áruk szintén emelkednek. Ezért meg kell védeni ezen kívül az adóbevételeket, a biztonságot, a szellemi tulajdonjogokat, és ezeket vonatkoztatni kell mind az EU-n belüli, mind pedig az EU-n kívüli kereskedőkre. A platformok, közvetítők és nemzetközi szervezetek szempontjából is fontos, hogy olyan megoldásra jussunk, amelyek az elektronikus kereskedelem kellő ellenőrzését teszik lehetővé, és mégis megőrzi az egyensúlyt. A nemrég elkészült héja javaslatok az egységes vámkódexel párhuzamosan átfogóbb és hosszú távú megoldást fognak kínálni erre a két kihívásra. Ezek ugyanis csak látszólag ellentétesek. Mit válaszol a bizottság az Egyesült Királyságban történt tömeges héjacsalásra, amelyben az Olaf is nyomoz? A legutóbbi vámügyi Olaf nyomozás az Egyesült Királyságban azt jelenti, hogy nem voltak megfelelő intézkedések, ezért évek óta zajlott a csalás. Meg tudom érteni, hogy egyes tagállamok nehezen tudják elfogadni, hogy az import áruk az gazdaságot erősíthetik Európában. A bizottság foglalkozik ezzel a témával, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a héja csalás leküzdése prioritás a bizottság számára. össze egy ambiciózus javaslattal próbáljuk majd megfrissíteni az a HIA kódexet is. És Korazabilt asszony kérdésére is válaszolnék. A bizottság már néhány hónappal ezelőtt felvázolt egy javaslatot, amely arról szólt, hogy szabadságot adnánk a tagállamoknak, hogy saját maguk határozhassák meg a csökkentett héját online kiadás esetére, például az e-bookok esetében. Előfordul, hogy egy újság online működik, tehát ez egy újság, és ezen kívül vannak elektronikus könyvek is. Tehát meg kell különböztetni az elektronikus és nem elektronikus termékeket. Szerintem ez a jó irány, a tanács valamennyi tagja egyetértett vele. de mégsem tudtunk ebben megegyezni. És végül a cseh miniszter utasította el. De neki nem volt sok köze a témához, és úgy tűnt, hogy ő ezt hozzákötött egy másik témához, egy olyan kísérleti projekthez, amelyben egy derogációt kaptak volna, és a határokon átnyúló fordított eh, áfa rendszerét alkalmazták volna. Mi nem ellenezzük az ilyen projekteket, de nem szeretnénk, hogy eh, állandó közös rendszerré váljon egy kísérleti rendszer, ugyanis egyszerűen eh, nem mindig ez a legjobb módja annak, hogy a határokon átnyúló héját így kezeljük, és hogy a belső piacon hatékonyan lépünk fel a héjacsalás ellen. A holland miniszter kollégám erőteljes választ adott erre, amivel én teljes mértékben egyetértek. Mert amikor egy projekt a jó irányba halad, és egy olyan gazdaságot érint, amely a szabadságon alapul, tehát az információ és a kommunikáció szabadságán. Amikor olyan széles körben sikerül megegyezni, akkor senkinek nincs joga egy ilyen projektet elkaszálni. Hogy miért? Azért, mert a bizottság egyáltalán nem fogja, fog felhagyni ezzel a kezdeményezéssel. Ez mindenképpen szükséges lesz a jövőben. Az Európai Unió napilapjainak és regionális újságének a kiadói szorosan kötődnek ehhez az intézkedéshez. És el kell, hogy mondjam, hogy megértem, hogy a tagállamoknak megvannak a saját érdekeik, de az a stratégia, amelyben egy projektet valaki csak azért blokkol, mert neki nem tetszik, holott mindenki másnak kedvére való, azt én inkább szeretném elkerülni, sem a mostani funkciómban, sem a korábbiakban, akár a francia kormányban, akár itt a parlamentben dolgoztam. Tehát ez minket nagyon megdöbbentett, de nem fogunk ezzel felhagyni. Sorry, but it was... Aztán az előző kérdéshez kapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy az interoperabilis IT rendszereket támogatja a bizottság, de nyilvánvalóan az is, hogy a teljes mértékű átalakítás a tagállamokra hárul. Mi azt tudjuk biztosítani, hogy megvalósíthassák a nemzeti keretek között a tagállamok az új IT rendszereket. Mi a World Customs Organization rendszeréhez igazítjuk az EU-s rendszereket, és azt tudjuk biztosítani, hogy a nemzetközi normáknak, a nemzetközi kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő legyen a rendszer. Egy másik eszköz, egy európai egy ablakos rendszer, amely harmonizált, integrált módon tenni lehetővé az integráció, az információk összegyűjtését a határon átnyúló árus kereskedelemhez az EU-n belül. Nyilván tudjuk, hogy az erőforrások jelenleg nem elegendőek ennek biztosítására, az Unióban, és foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel a hatástanulmányban, amelyben a több éves pénzügyi keretprogramjaival foglalkozunk majd, és ez elvezet engem a saját erőforrások kérdéséhez. Eh, ezzel kapcsolatban született egy jelentés. Monti úr kísérletítja volt ez. A bizottság részéről én, a parlament részéről felhostát volt bevonva ebbe a munkába. Egy nagyszerű eszközkészletet hoztunk létre, amivel fel lehet lépni ezen a területen. És azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne integrálni a több éves pénzügyi keretről szóló gondolkodásainkra is mert hogy legyenek igazi saját forrásaink, ami nem csak a tagállamoktól érkezik. Ezért lenne érdemes eh, analizálni azt, hogy milyen olyan konszolidált erőforrásaink vannak, amiket újra lehetne definiálni. Most a saját öm, szimpátiáimat nem akarom itt feltárni, de azt gondolom, hogy mégiscsak az ÁFA az egy jó eszköz lenne, jó módja lenne annak, hogy ezt a kérdést megoldjuk. De esetleg önök és az EKON szakbizottság majd erről véleményt tud formálni. Miért ilyen szigorúak az EU-s szabályok? A minősített gazdasági operátorok kategória már évek óta létezik. Bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie a gazdasági szereplőknek, hogy beléphessenek ebbe a körbe. Tudom, hogy a biztonsági analízisnek mindenképpen eleget kell tenni, mielőtt megkaphatják ezt a címet. De hogy egyszerűsítsük ezt az eljárást, hogy az általuk folytatott kereskedemet megvalósítsuk. Inkább rendszer alapúvá kell tenni ezeket az átvilágításokat, hogy mi a hozzáadott érték a UCC-nek. A politikai jelentősége nagyon nagy, tudják, hogy a csomag a vámjogalkotás modernizálja, az integrációs politikákat előírja, egyszerűsíti az üzleti eljárásokat, tovább egyszerűsíti a vámeljárásokat, mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára nem papír alapú kereskedelmet valósít meg, a follow-up eljárásokat biztosítja, például a digitális napirendet, a kkv támogatást, és az EU-s vámszabályozásokat hozzáigazítja a globális szabályokhoz. Ez nagyon nagyra törő terv, és nagyon sok része van. De bien de faible valeur, euh, nous travaillons avec les parties prenantes. Az eljárások automatizálásáról tárgyalunk jelen pillanatban az érdekelt felekkel az elkereskedelmek könnyítése érdekében. Erre a pontra az imént ki is tértem. Keresz asszony azt kérdezte, hogy mi a helyzet a javaslatunkkal kapcsolatban, amivel egy irányelvet szeretnénk létrehozni. EU-s jogi keret a vámügyi jogsértésekkel kapcsolatban címmel. Kárász asszony ennek az EU-s jelentéstevője, és egy IMCO jelentés is született ezen szankciókról. Ez nagyon fontos lépés volt az ügy előre haladásában üdvözlők a módosítóikat, és egyetértünk a legtöbbel. Még akkor is, hogyha a bizottság továbbra is alaposan vizsgálja őket. Ahogy tisztában vannak ezzel bizonyára, a tanácsban van jelen pillanatban a labda, és nagyon nehéz munkát folytatnak, mert több tagállam is azt gondolja, hogy a saját nemzeti kompetenciájukról van szó. Mindazonáltal a tanácsban Tavaly novemberben ismét megtárgyalták ezt az ügyet, kilenc tagállam világosan azt mondta, hogy szeretnék folytatni a párbeszédet erről a javaslatról, miközben 12 ellenezte azt, különböző okokból kifolyólag. Kicsit félünk tőle, hogy vissza fog vonulni az EU, Európai Tanács, mert cikről cikre még nem kezdtek el végigmenni az anyagon, most a bizottság azt várja, hogy az Európai Parlament plenárisan szavazzon végre erről a témáról. Ami pedig a tagállami iránymutatásokat illeti az elkereskedelme kapcsolatban, természetesen ezek nem lennének kötelező érvényűek, de hogyha egy tagállam nem tartja be a szabályokat, akkor szabálysértési irányelvet vagy eljárás fogunk indítani. Törökország tovább együttműködünk velük. Várjuk az új török képviselőt, mi rendelkezésre állunk a tárgyalások folytatására a vámügyi együttműködés, illetve a gazdasági együttműködés tekintetében. A végül elnök azt mondja, Brexit, hát igen. Nem vonakodás miatt hagytam ki ezt a kérdést, hanem azért, mert ez a tárgyalási sorozat két nappal ezelőtt kezdődött meg. Még a keret meghatározásáról volt eddig csak szó, a menetrendről, napirendről. Egyébként abban sikerült megállapodni a megközelítésben és a menetrendben, de hát nehéz lesz most ebből következtetésekre ugrani. Azt se tudjuk, hogy igazából konkrét témákkal kapcsolatban még ez sem lesz vámügyi téma, de hát még a következő ülésen sem biztos, hogy érdemi témákra tudunk majd rátérni. Azt minden esetre elmondhatom, hogy nagyon érzékeny ez a téma. A, vannak elveink, a 27 tagállam elvei, és ezt figyelembe kell vennünk, aztán utána meghallgatjuk, hogy mit mond a brit kormány a vámügyben. Mindenképp megpróbáljuk elkerülni azt, hogy visszalépjünk a közös piac előtti időszakra, és olyan határokat állítsunk fel, amelyek teljesen merevek. Nyilván Írország különleges helyzetét is figyelembe kell vennünk. Nem akarjuk Írországban sem, hogy az északi és a déli rész között újra határt kelljen építeni. De hát ezen túlmenően mégis praktikus politikai megoldásokra lesz szükség. A az Európai Unió értékének a szellemében, úgy, hogy közben azért érzékelhető legyen, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, a válaszait. Nem tudom, hogy esetleg van-e még képviselő, aki kíván felszólalni. Nem, amennyiben nem, akkor még egyszer köszönetet mondok biztos úr a látogatásáért, és sok sikert kívánok az elhangzott projektek folytatásához. Köszönöm. Okay, um, I think we can move on now to... Rendben. Akkor a következő napi rendi pont a bizottság ismertetője a megfelelősségi csomagról, a főigazgató helyettese a bizottság főigazgató helyettese ismerteti ezt a témát. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ismertessem ezt a csomagot. 2017. május másodikán fogadta el a bizottság. Az egyik eleme a SMIT, a belső piaci csomag, a második a Gateway, harmadik elemét is ismertetni fogom a csónak. Kezdtem a legnehezebbel. Ez a Smith elem, a belső piaci elem, nyilvánvalóan, hogy erről lesz leginkább szó, amikor a tagállamokról lesz szó, és nagyon sok a félreértés, hogy mit akarunk elérni ezzel. A Smith egy olyan eszköz, hogy minőségi, mennyiségi információt kapjunk az érintettektől a piacról. Miért? Azért, mert frusztráltak a cégek és az állampolgárok, hogy a bizottság nem tartja kezében ezt a részt. Nagyon gyakran, amikor a piac nem működik, vagy megsértik a belső piaci szabályokat, akkor különösen a határon átnyúló kereskedelemben fontos, hogy ezt követni tudjuk. Gyakran a tagállamok tehetetlennek érzi magukat, nincsenek információjuk, nincsen hatáskörük. Úgyhogy a Smith az nagyon fontos annak érdekében, hogy beazonosíthassuk, hogy a belső piacon van-e piaci szabálysértés. Ez egy utolsó esélyként alkalmazandó eszköz, és nagyon fontos, hogy a BEUK nagyon fontosnak tartja ezt az eszközt a fogyasztók védelme érdekében. Nos, vannak fenntartások, az egyik fenntartás az administratív terhek kérdése. Nyilvánvalóan, hogy nagyon óvatosak vagyunk ezen a területen. Úgy terveztük a Smith eszközt, hogy ne terhelje le a üzletmenetet, csak akkor fogjuk alkalmazni, hogyha nagy szociális vagy gazdasági hatása van. Nagyon fontos, hogy csak olyan esetben alkalmazzuk, amikor az információt máskor nem, más féleképpen nem lehet beszerezni nagyon erősek a kritériumok, hogy milyen esetekben alkalmazhatjuk ezt az eszközt, és csak olyan információt kérünk le a vállalkozásoktól, a bizottság részéről, amelyekkel rendelkeznek a vállalkozások. Egy másik aggodalom a szminte kapcsolatban, hogy mekkora hatáskört kap ezügyben a bizottság a végrehajtási mechanizmus, a jogsértési mechanizmusok keretében azokon belül kell alkalmazni a smith nem ad új jogköröket a bizottságnak. Igaz, hogy ha strukturális problémára akadunk, akkor akkor esetleg új politikákat alkalmazhatunk, ha kiderül, hogy a probléma nem egy célzott probléma, nem egy egyedi esetre vonatkozik, hanem egy elterjedt probléma, de a fő célja a Smithnek nem ez, hanem a végrehajtásnak a megkönnyítése. Nagyon fontos, hogy a bizottság az antitrust ügyekben eh, szerzett kompetenciáját, illetően is alkalmazni tudja ezt az eszközt, és mi szerettük volna, hogy az egységes belső piaci szabálykereteken belül rendelkezésünkre áll egy ilyen eszköz. Egy partnerségi megközelítésben kívánjuk használni ezt az eszközt. A Smith partnerségben megvalósítandó eszköz. A tagállamokat értesíteni fogjuk, hogyha érinti őket az eszköz alkalmazása. Megkérjük őket, hogy információt szolgáltassanak a bizottságnak, a bizottság is megosztja az információkat a tagállamokkal, és a bizottság nyilvánosá teszi ezeket az információkat, kivéve, hogyha maga a vállalkozás kéri, hogy bizalmasan kezeljük ezeket az információkat, például, hogyha ezek az üzletvite szempontjából bizalmasak ezeket védeni fogjuk. És egy utolsó kérdés a smith kapcsolatban. Miért akarunk szankciókat, büntetéseket? Ezt megtanultuk a versenyképességi jogszabályokkal kapcsolatban, hogy a büntetések ösztönzik a tagállamokat arra, hogy válaszoljanak hogyha Smith információt kérünk egy vállalkozástól, ez nem jelenti azt, hogy valami rosszat követett el a vállalkozás automatikusan. Önkéntes a válaszadás egyébként, és ha igazából a szankciókra koncentráltunk volna, akkor formálisan is bevezettük volna ezt a módszert, de nem ez a fő cél. Látják, hogy igazából súlyos esetnek kell bekövetkezni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Mi úgy gondoljuk, hogy kevés ilyen eset lesz, de ezek az esetek, esetek megváltoztatják majd a helyzetet. Az eszköztárunk nagyon fontos része lesz a Smith. Láttuk a versenyok területén, hogy ez a fajta megközelítés működik, és szeretnénk ezt megvalósítani a belső piac területén is. Ennyit szeretem volna mondani a Smithről. Az egyetlen digitális átjáró a gateway kérdése. A javaslatnak az eredete az üzlete vállalkozások, a tagállamok közül 17, a Refit platform, az Európai Parlament mind kérték ezt. Lehetővé teszi majd az állampolgárok és a társaságok számára, hogy jobban éljenek a belső piacsal, ha nemzeti szabályokról nem tud eleget egy cég, akkor ez segíti, hogy beszerezhesse. Aztán a minőségi jelem itt nagyon fontos. Az, hogy hogy találják meg az emberek az információt. Néha olyan sok információ árasztja el az embereket, hogy nem látják az erdőtől a fát. Itt egy helyen beszerezhetik az információt aztán határon átnyúló felhasználás, tájékoztatás és az eljárások területén, és a belső piaci akadályok beazonosítása. Tehát a gateway egy könnyű online hozzáférés az EU-s és nemzeti szabályokhoz, a nemzeti jogszabályokhoz, és az EU segítségnyújtási mechanizmushoz, hogy a belső piaci jogaikkal élhessenek. Mi a hozzáadott értéke a jelenlegi kötelező és nem kötelező érvényű jogszabályokat összehasonlítva? A cél itt az lenne, hogy a hiányosságokat kitöltsük, és ne kétszerezzük meg a munkát. magasabb minőségű információt kapjanak, könnyebben hozzájuthassanak, online hozzájuthassanak, és teljes mértékben határon átnyúlóan. Gyakorlati szempontból igazából ez egy böngésző, EU szintű és nemzeti websájtokat kapcsol össze, és lesz egy feedback mechanizmus a felhasználók részéről, hogy nyomon követhessük az elégedettséget, tehát lesz egy visszajelzés, hogy hol vannak akadályok jelenleg a belső piacon. Jogi szempontból mi a célunk? Hogy a tagállamok információt kell, hogy szolgáltassanak, amelyek relevánsak a vállalkozások számára, akik határon átnyúlóan akarnak működni. 13 alapvető eljárást azonosítottunk be, ahol tényleg online lehet egy másik tagállam szabályait lekérdezni. Nem diszkriminatív a böngésző, bárki hozzáférhet a fogyasztók és a tagállamok, a vállalkozások nem kell, hogy többször ugyanazt az információt beszolgáltassák, tehát eh, csökkenti a terheket, segítségnyújtást tesz lehetővé, és az eljárásokat nem csak az adott tagállam, hanem más nyelveken is rendelkezésre bocsátja. Tehát ez valóban egy eszköz az állampolgárok számára, hogy jobban élhessenek a belső piacon. A Solvit az utolsó elem a csomagnak, gondolom mindenki ismeri a Solvitat. Az Imkónak egy évvel ezelőtt, június 13-án ismertettük, 15 éve lép tezik egyébként. Több mint 17 ezer esetet kezeltünk, és több mint 15 ezer esetet oldottunk meg, tehát ez lenyűgöző eredmény, és Az állampolgárok nagyon gyakran élnek most már ezzel az eszközzel, de a vállalkozások is. hogy miért erősítsük meg a szolvitot most. Amikor 2015. októberében a belső piaci stratégiát közzétettük, akkor jeleztük, hogy a szolvitot használni akarjuk a belső piaci szabályok jobb betartatására. Az Európai Parlament is. Ez a szakbizottság is elkötelezte magát, hogy így tegyünk, és így a bizottság az akciótervet elfogadta, biztosítani akarjuk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk az állampolgárok és a vállalkozások számára. Tehát sokkal szélesebb körű szolgáltatást nyújtunk. Nos, ez nagyon fontos, mert talán tudják, hogy a bizottság a végrehajtást illetően a jogi és gazdasági szempontból jelentős esetekre fog koncentrálni, tehát a Solvit ezt a célt is szolgálja. Ezek az elemek természetesen kiegészítik egymást, együtt járnak, és nyilvánvaló, hogy megfelelő személyzetre van szükség, elkötelezettségre a tagállamok részéről, és Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy sikeres legyen a hálózat. És akkor itt be is fejezném, és nagyon remélem, hogy ez a szakbizottság támogatja a munkánkat, a csomagot. Köszönöm szépen! Thank you uh, very much. Uh... Köszönjük szépen, Sviman asszony, a magyarázatokat. És most szeretném megadni a szót a két előadónak, és az egyikük eh, Mányte Miller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnézést, hogy hátat fordítok a bizottságnak, de máskülönben nem lehet hallani, amit mondok. Köszönöm tehát a bizottságnak a prezentációt. Úgy gondolom, hogy ez egy erős és egységesen működő belső piac, és azt gondolom, ez mind a fogyasztóknak, mind pedig a vállalkozásoknak javára válik. A két legfontosabb aggály, ami az érdekelt felekben, különösen a vállalkozásokban felmerül, és ami a nyilvános konzultáció alatt is felmerült, ezzel kapcsolatban feltennék néhány kérdést. Sajnos kevesebb, mint 10 percen belül el kell majd mennem, de a csapatom meg fogja várni az ön válaszát. Elnézést, hogy el kell mennem, de sajnos ütközésem van ma délután. Tehát azt szeretném tudni, hogy a vállalkozásoknak túl költséges lenne beszerezni az információkat, amelyeket a Smithben elvárnak tőlük, és különösen a KKV-k miatt aggódom itt. Ezen kívül hogyan gondoskodna a javaslat arról, hogy a cégek által biztosított információkat aztán nem használják fel ellenük? Tudom, hogy a bizottság azt mondja, hogy bízik abban, hogy bizalmasan tudja kezelni ezeket az információkat, de engem inkább az érdekelne, hogy az állami hatóságok a tagállamokban hogyan fognak gondoskodni arról, hogy a begyűjtött információ nem kerül a versenytársak kezébe, vagy nem használják fel ezeket az adatokat, illetve nem is szivárognak ki azok. Milyen intézkedéseket tett a bizottság mostanáig ezen aggályok megoldására? Azt hiszem, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az európai vállalkozások továbbra is támogassák a jogalkotókat abban, hogy lebontsák az egységes piac előtt álló akadályokat. Tehát szeretném én is, hogyha ez a javaslat nagyon meggyőző lenne, és hogyha az érdeket felek ezt el tudnák fogadni, anélkül, hogy opciók, olyan opciókhoz kellene folyamodnunk, mint a bírságok a hiányzó információk esetén. Köszönöm szépen! Köszönjük, Éva. Most pedig a másik előadó következik, Mici asszony. Nem látom őt itt, de úgy tudom, hogy Gyakonszári kolléganő fog helyette beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marlene Mici, I Marlene Mici nevében szeretnék elnézést kérni, amiért ő nem tudott eljönni. az IMCO napirend változásai miatt nem tudta már átrendezni a korábbi kötelezettségeit, és megkért, hogy olvassam ezt fel a nevében. A bizottság javaslatához fűződő megjegyzései az egységes digitális kapu témakörében még mindig nagyon ideglenes jellegű, és még további információra van szüksége. De elfben támogatja a bizottság javaslatát, amelyel egy egységes digitális belépési pontot szeretne létrehozni, hogy magas színvonalú lehetőséget adjon az online administratív folyamatokhoz, mind a felhasználók, mind pedig vállalkozások számára. A digitális világban élünk, ahol az internet és a digitális technológiák átformálják azt, ahogyan élünk, ahogyan dolgozunk, és ahogyan az üzleti ügyeinket intézzük. Számára nagyon logikusnak tűnik az, hogy a kormányok is induljanak el a digitális világ irányába. Alapvető administratív lehetőségek és jogorvoslatok kínálkoznának így a polgárok számára. Az elektronikus kormányzás cselekvési terv nagyon fontos, mert ez reagál a polgárok elvárásaira. És ezen kívül ösztönzi a tagállamokat arra, hogy fogadjanak el ilyen stratégiákat, amelyek modernek és hatékonyak. Egy másik fontos pont az, hogy a polgárok és a vállalkozások nagyon gyakran nincsenek tisztában a más országokban rájuk vonatkozó szabályokkal, vagy nehezen tudják megérteni a szükséges eljárásokat, vagy információkat, amelyek az üzleti tevékenységükhöz, munkájukhoz vagy utazásukhoz kapcsolódnak. Az olyan platformok, mint az egységes kapcsolattartó pontok, azt mutatják, hogy ahelyett, hogy segítenének az embereknek, sokszor inkább összezavarják őket, mert ők nem tudják, hogy hol találják meg a helyes információkat. Túl sok információ, túl sok különböző helyen, ez inkább több akadályt teremt, mint sem megoldást. Nagyon sok különböző kérést kapunk a választó körzetektől. Egyértelmű, hogy az emberek nehézségekkel küzdenek a releváns információ elérésekor. És ha egy ilyen kapcsolattartó pont létezne, akkor az csak javára válna a polgároknak. lenne ezért örül annak, hogy a bizottság próbálja karcsúsítani ezeket a különböző portálokat, hozzáférési pontokat és információs weboldalakat, és igyekszik létrehozni egy egységes digitális kaput, amelyen át a polgárok, a KKV-k és a startupok egy felhasználóbarát információs eszközt használhatnának, és így könnyen megtalálhatnák az információt, és tájékozottan hozhatnának döntéseket. Ez a mechanizmus nem csak időt takarít meg az embereknek, hanem pénzt is. Ezzel együtt Marlene szeretne kiemelni néhány olyan problémát, amelyet munkája során komolyabban meg fog vizsgálni. Először is ennek az eszköznek egy egyszerű eszköznek kellene lennie, hogy világos információt adjon minden szükséges eljárásról, ami ahhoz kell, hogy egy vállalkozás helyi szinten vagy az EU egy másik országában működjön. De ez semmiképpen nem lehet annak az eszköze, hogy meglévő eljárásokat, szabályokat felváltson, vagy hogy csökkentse a tagállami védelem szintjét. Szeretné ezen kívül tudni azt, hogy a bizottság hogyan döntött a 13 kulcsfontosságú adminisztratív eljárásról. Ezek az eljárások a rendelkezésre állnak már a tagállamokban, és ha nem, akkor mire lenne szükség nemzeti szinten ahhoz, hogy ez az információ rendelkezésre álljon. A bizottság azt javasolta, hogy egy egyszeri elven működjön minden, tehát az adat bekerülne, és utána ez hozzáférhetővé válna, és ezt utána a határokon átnyúló eljárásokban újra lehetne használni, hogyha a felhasználó ezt igényli. Marlene szeretné azt is jobban tudni, hogy milyen alvak, elvek alapján működik a rendszer. Ez azt jelenti, hogy ha egy országban benyújtanak egy dokumentumot, akkor azt újra lehet használni egy más országban is hitelesített dokumentumként? A követelményeket ellenőrizni kell. Ki fogja nyomon követni azt, hogy betartja-e valaki a szabályokat, illetve hogy frissítik-e a dokumentumokat? És végül, de nem utolsó sorban, a bizottság fogja kezelni ezt az eszközt, de ki fog gondoskodni arról, hogy minden adatgyűjtést biztonságos módon hajtják végre. A magánélet védelmét is biztosítani kell, illetve az arányosságot is a polgárok számára. Ezzel együtt Marina várja az árnyék előadókkal és a bizottsága való együttműködést. Köszönöm. Thank you uh, very much. Uh, are there any other members? Köszönöm szépen. Kíván-e más képviselő kérdést feltenni? Úgy látom nem, akkor visszaadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket. Az elsővel szeretném kezdeni, a költségek különösen a KKV-k számára. Világos, hogy nyilván azért lesznek ennek költségei, de nagyon világosak voltunk, hiszen felelősen gondolkozunk a KKV-k irányába. Nagyon szeretnék, hogy ne legyen aránytalan teher ez a cégeken, a KKV-kon. Világosak akarunk lenni tehát abban, hogy ez az információkérés nagyon célzott kell, hogy legyen, adhok információkérésekre kell, hogy sor kerüljön, és csak azoktól kell megkérdezni, akiktől elvárható, hogy meg is legyen ez az info, több száz cégnek kelljen kiküldeni az információkérést feleslegesen rendelkezésre álló adatokat kell kérni, hogy ne kelljen külön tanácsadót bevonni, aki elő tudja állítani ezt az adatot. Szűk, nagyon konkrét kérdéseket, EU-val kapcsolatos kérdéseket kell csak feltenni. És ez mindjárt a kezdetektől fogva a kérdésfeltétel, illetve az arra való választás költségeit megkönnyíti, korlátozzák. Az Európai Bizottságon belül indokolni kell, hogy miért van egyáltalán az információk kérésre szükség. Úgyhogy maga a kérdés felfedevevés előtt vizsgálni fogjuk azt, hogy valóban szükség van erre, és nem túl nagy a teher ez a vállalkozások számára. A mikrovállalkozásokat ki is vontuk ennek a hatája alól, a KKV-kat azonban nem, mert őrejük is hatása van a belső piac nem megfelelő működése. Például a közbeszerzési eljárásokra gondolok, ahol egy KKV lehetséges, hogy nem akart információt bejutani, mert félt attól, hogy fekete listára kerül, és akkor soha többet nem kap szerződést. De mi azt meg tudjuk kérni őket, hogy mégiscsak adjanak információt, és ez segíthet feltárni, hogy mi zajlik a piacon. És így akár mondjuk egy tagállami jogsértési eljárásban is fel tudjuk használni ezt az adatot. A másik, az információt magát nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Vannak üzleti titkok, szakmai titkok, és ennek a védelmére vonatkozó előírások, amiket tiszteletben kell tartani. A versenytörvények betartásakor használtuk ezt az eszközt, használtuk ezeket a hatásköröket ott, ahol valóban szükség volt rá, és bizalmasan kezeltük az információt, ezzel még soha nem volt probléma hosszú ideje kezelünk kényes adatokat probléma nélkül. Amennyiben egy vállalat értékes vagy érzékenynek, titkosnak nyilvánít egy információt, amikor benyújtja nekünk, akkor teljes mértékben világos, hogy nem fogjuk sehol máshol azt nyilvánosságra hozni, és itt az Európai Bizottságnak nem csak a hírneve forog kockán, hanem pénzügyi kérdés is a dolog, ezért nagyon óvatosan bánunk ezekkel az adatokkal. Biztosíthatom önöket, hogy mi sokat gondolkoztunk ezen, minden más területen gyűjtött tapasztalatunkat felhasználtuk, és megpróbáltuk átültetni ennek az eszköznek az esetére is, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen problémák merülhetnek fel, hogyha nem megfelelően járunk el. Az egységes digitális átjáróval kapcsolatban nagyra értékeljük a támogatást, amit Mici asszony kifejezett, és örömmel hallom, hogy elviekben támogatja a javaslatunkat. Azt gondolom, hogy ami világos az az, hogy ez az egyetlen digitális átjáró, ez egy találkozási pont, de innen több helyre el lehet jutni. Azonban ez egy olyan pont, ahonnan el lehet kezdeni az információk keze- keresést, ahonnan bejutunk az egységes piacra vonatkozó lehetőségek területére. Az információ nagyon gyakran ott van, csak az emberek nem találják meg. Egyrészt ezt akarjuk megkönnyíteni, másrészt a határokon átnyúló eljárásokat szeretnénk gördülékenyebbé tenni, hogy a belső piac előnyei valóságá váljanak az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ez annyira egyszerű lesz, amennyire lehetséges, ez az egyik fő célunk. Minden tagállamban ugyanezt próbáljuk elérni, az e-kormányzást próbáljuk előmozdítani az új digitális világban. És nagyon gyakran ez azáltal történik, hogyha az, ezt a digitális átjárót bevezetjük olyan tagállamban, ahol még hasonló sem volt, ezzel nem csak a határokon átnyúló kontextust, de a helyi kontextust is segítjük abban, hogy egy digitalizált tab eljárásrend és kormányzás felé mozduljon el. Tehát ez a, az országon belüli és csak ott működő cégek esetében épp olyan előnyös hatásokkal járhat, mint a határokon átnyúló kontextusban. Így igyekszünk modernizálni az adminisztrációkat. Ugyanezen elv alapján butaság lenne az adatokat, a dokumentumokat többször feltölteni, akkor, amikor már ott vannak az éterben. Úgyhogy persze lehet, hogy lesznek technikai nehézségek, mindig vannak, különösen akkor, hogyha már vannak más típusú eljárások, amit az emberek nem akarnak feladni, mert nyilván még akkor is, hogyha a változás valami jobbat eredményez, akkor is a változásnak megvannak a maga erőfeszítést igénylő részei is. Ez egy kísérleti projekt, remélem, hogy az összes tagállamot sikerül majd meggyőznünk, hogy mozduljanak el e felé, hiszen a cégeket, az állampolgárokat szolgáljuk, nem pedig a kormányokat. Azt hiszem, és remélem, hogy képes voltam megválaszolni a kérdéseiket, hogyha nem, és egyébként is bármikor tudják, hogy rendelkezésre állunk, információt adunk szívesen, pontosítunk, tisztázunk, hogyha igény van rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Suimán asszony, vagy az elnök asszony. Több kolléga nem kívánt kérdést feltenni, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy eljött a szakbizottságunkba. Megtartotta ezt a prezentációt az egyet értési csomaggal kapcsolatban, a végrehajtási csomaggal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy tovább léphetünk a következő napi rendi ponton, amennyiben itt van az előadónk, I've understood that uh, maybe we should wait a... Egy kicsit várnunk kell, amíg Weidenholzer asszony vagy Gábor úr ideér. Úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk pár perc szünetet, és 45-kor, 16 óra 45-kor folytassuk a munkát. Okay, uh, I think we can... Uh... Azt hiszem, hogy folytathatjuk a munkánkat. A mai utolsó napi rendi ponttal ez egy vélemény tervezet a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról, és mivel Weidenholzer úr nincs itt, Evelyn Gebhardt fog beszélni. Vorsitzende, ja, um, ähm, äh, jó, Weidenholzer ist in letzter Minute, was... Äh, De... Igen, jónak sajnos az utolsó pillanatban el kellett mennie, úgyhogy azt kérte, hogy képviseljem, nagyon szívesen megteszem. Úgyhogy egyszerűen felolvasom, amit äh, adott nekem. Ez egy állásfoglalás a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról. Köszönetet szeretnénk mondani a bizottságnak az akció tervét ezen a területen. A bizottság javaslata, ez az intézkedési terv nagyon sok mindent fölkarolt, amit a az Európai Parlament a zöld könyvben javasolt, illetve az IMCO is annó állásfoglalást készített róla. Például az átláthatóság, a határon átnyúló tranzakcióknak a díjazásait illetően, a bérkocsiknak az ára, illetve az elektronikai, elektronikus aláírás. De az intézkedési terv bizonyos területeken tosságosan fluid és nem értelmezhető. Mi specifikusabb megfogalmazásokat szeretnénk, ezért a határon átnyúló tranzakciók esetében én azt szeretném, hogy a pénzügyi szolgáltatások díjait pontosan feltüntessék, annak érdekében, hogy a felhasználók egy tájékozott döntést tudjanak hozni, illetve az átváltási árfolyamokat is fel kell tüntetni, annak érdekében, hogy pontosan megértse a fogyasztó, hogy mire bólint rá. Az elektronikus aláírás biztonságot teremtene, de csak akkor, hogyha maga az elektronikus aláírási rendszer biztonságos, és az aláírással való visszaélést megakadályozzuk. Nem szabad, hogy ahhoz vezessen ez a rendszer, hogy a felhasználók féljenek használni a rendszert, vagy hogy úgy érezzék, hogy diszkriminálják őket. Az állásfoglalás nagyon rövid, formális követelmények miatt, és június 28-áig majd pontosítjuk még módosító indítványokkal, és aztán a nyári szünet után szavazunk róla. Előre örülök annak, hogy együttműködhetek az árnyék előadókkal, és remélem, hogy egyetértünk majd ebben a témában, és kidomboríthatjuk a jelentőséget. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Weidenholzer úr nevében is köszönöm. Bárki más? Prospisil úr, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, én a néppárt nevében szólok hozzá. Ezt az anyagot nagyon figyelmen olvastuk át, Weidenholzer úr javaslatait, és üdvözöljük a vitát azt illetően, hogy hogyan lehetne a lakossági pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat harmonizálni. De az álláspontunk az, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat először tagállami szinten kell rendezni, hogyha a nemzeti jogszabályok problémásak, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy másodlagos joganyaggal hogyan lehet kiegyensúlyozni ezeket a problémákat, ha egyáltalán vannak ilyen problémák. És utána lehet Európai Unió szinten folytatni a munkát. Unió szinten éppen új jogszabályokat készülünk elfogadni, de ez csak akkor lehetséges, hogyha nemzeti szinten először is elemzik a tagállamok, hogy képesek-e átültetni ezt, vagy vannak már eleve problémák ezen a szinten is. Szeretnénk, hogy az, ha az adó előírásokat tiszteletben tartanak minden egyes tagállamban, illetve a nyelvi kitételeket, nem szeretnénk ezeket felülről, európai szintről rendezni. Tehát pozitív a javaslat, csak először elemezzünk el azt, hogy szükség van-e arra, hogy új Európai Uniós szintű jogalkotás szülessen, először a szubszidiaritás és proporcionalitás elvét kell szem előtt tartanunk. Néhány konkrét javaslat, nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy a raportőröm maga nincs itt, úgyhogy lehet, hogy nincs is értelme annak, hogy részletekbe menjek. Nagyon örülünk majd annak, ha Weidenholzer orral tárgyalhatunk, de sok olyan pont van még, amiről beszélni szeretnénk először is. Igazából meg fogalmazási problémákról van szó. A hármas cikkben például fizetési tranzakciókról van szó. A, és arról, hogy a tranzakcióban létező szereplőknek mi a felelőssége, ki kire gondol a raportőr, kik a szereplők aztán az ötös pont, az ötös pontban szó esik arról, hogy milyen bizonyítványokat lehet kiállítani, minősítési bizonyítványokat. Mi ezt mindig is ellenőriztük, úgyhogy most nem értem, hogy mitre gondol a jelentéstevő az ötös pontban. Aztán hatos pont, az elektronikus aláírás kérdése napjainkban az elektronikus aláírást egyre jobban védenünk kell, és meg kell erősítenünk, de ennek alapvető feltétele az, hogy ne legyen lopható az aláírás. Úgyhogy nagyon fontos a kibérbiztonság szem előtt tartása. Ezekről a pontokról szeretnénk beszélni Weidenholzer úrral, és azt hiszem így együtt is működhetünk a jövőben. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönjük szépen. Eltartott egy ideig, mire ideért a tolmácsolás. Szeretne még eh, valaki hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE nevében néhány eh, megjegyzést fűznék ehhez a témához és üdvözlöm Önt az első elnöki munkanapján. Remélem nem lesz mindegyik napja ennyire hosszú. Különben is először is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Ez egy jó alap. Sajnálatos, hogy nem tudott eljönni, de ezt biztos megmagyarázza majd később. A kollégák azt kérdezték, hogy van-e bármilyen probléma a pénzügyi szolgáltatások területén, és meg tudom nyugtatni a felől, hogy igen, vannak problémák, nagyon komoly problémák vannak. A polgárok közül 92% semmi ilyen terméket nem vásárolt, pénzügyi banki terméket, tehát igen, valóban vannak problémák. a válaszadók kevesebb, mint egy huszada vásárolta meg egy másik EU tagállamban a jelenlegi bank számláját vagy bankkártyáját, és kevesebb, mint egy huszad vett életbiztosítást. Ezek tehát kihasználatlan piacok, amelyek nem fejlődnek a belső piacon, tehát a banki és pénzügyi szolgáltatások nem lépték át a határokat. Ezt problémának látjuk. Ennek ellenére látunk olyan jeleket is, hogyha valakinek van egy külföldi bankszámlája, és ezt elmondja valakinek, akkor szinte bűnözőnek fogják tekinteni. Ezt az emberek furcsának tartják. Ezen a szinten vagyunk, ilyen az emberek hozzáállása. Egyáltalán nem támogatja ez sem azt a jogalkotást, amit próbálunk bevezetni. Üdvözöljük a bizottság cselekvési tervét, de látunk néhány olyan dolgot, amire szeretnénk rámutatni. Először is, hogy a területi korlátozásoknak véget kell vetni. Ez más szakbizottságokban már elindult, és ezt mi is nagyon támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy itt hamarosan, nagyon hamar le kell zárni az intézményközi tárgyalásokat, és arra ösztönöznénk a tagállamokat és az észt elnökséget is, hogy zárja le ezt a folyamatot. Másodszor a határon átnyúló tranzakciók díjainak átláthatósága. Ez még mindig egy rejtély. Itt a parlamentben dolgozva sokszor a svéd és belga számlám között utalgatok, és soha nem tudom, hogy mennyi a díja egy ilyen tranzakciónak. És nem tudom, hogy vajon butaság ezt így küldeni, vagy nem. Én megengedhetem ezt magamnak, de azért ez mégsem helyén való. Néha meg is kérdeznek egy bankban, hogy Szeretné ezt elküldeni és elfogadja a díjakat? Igen, én rákattintok a gombra, de nem tudom, hogy mit jelentenek, mennyibe kerülnek ezek a tranzakciók. És ez probléma. Szeretnénk először ezt nemzeti szinten megvalósulni látni, utána pedig uniós szinten. Szeretnénk, hogyha pénzügyi banki szolgáltatások prioritásai megváltoznának. A bankszámlákról szóló irányelv ben már elindult a haladás, de szeretnénk ezt tovább folytatni, és a digitális innovációt is szeretnénk serkenteni. Láttuk annak a példáit, hogy a bizottság igyekszik ösztönözni a határon átnyúló bankolást. Az elektronikus azonosítás megrekedt nemzeti szinten, de mi támogatjuk a nemzetközi erőfeszítéseket, és szeretnénk, hogyha a bizottság fokozná ezeket az erőfeszítéseket. Az európai digitális azonosítást kellene következő lépésként bevezetni, hogy ezekkel hozzá lehessen férni szolgáltatásokhoz. Várom a frakció, más frakciókbeli társaimmal való közös munkát, és be fogok nyújtani abban az irányban módosítót, amit most jeleztem. Köszönjük szépen. Nem látom, hogy bárki más szeretne hozzászólni, nem tudom, Evelyn szeretné -e valamit reagálni erre? Elnézést, először a bizottságnak adok szót. Tehát megadom a szót Jacob úrnak a bizottság részéről. Uh, Köszönöm, nagyon röviden tudok hozzászólni, mert uh, volt némi támogatás is, amelyet önök kifejeztek a cselekvési terv uh, iránt. Hadd mondjam el, hogy egyes területeken konzultációt fogunk indítani például azt illetően, hogy hogyan tudnánk csökkenteni a határokon átnyúló tranzakciók díjait, és hogyan tudnánk átláthatóbbá tenni a valuta átváltást, hogy például lehetnének referencia árfolyamok, és nagyon szívesen megvizsgálunk más lehetőségeket is. Ami a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtást illeti, először is itt is feltáró megközelítést kell alkalmaznunk. Tudjuk, hogy a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások problémát jelentenek, és hogy ez a fogyasztó védelemben tapasztalható kulturális eltérésekhez is kapcsolódik. Azt szeretnénk, hogyha az érdekelt felek ránéznének a szabályainkra, és szeretnénk azt is egyértelművé tenni, hogy a fogyasztóvédelem magas szintjét meg kívánjuk őrizni. Tehát ez egyáltalán nem ássa alá a fogyasztóvédelmi sztenderdeket. Néhány egyéb kérdés már szerepel a cselekvési tervben, például az elektronikus azonosítás. Természetesen bármilyen támogatásnak örülünk, a cselekvési tervből, és ha valaki úgy érzi, hogy ennél nagyra törőbbnek kell lennünk, akkor nagyon szívesen feljegyezzük ezt is. Azt, hogy mit lehet megvalósítani, az egy másik kérdés. Ennek a cselekvési tervnek az időkerete körülbelül két év, ahogy azt talán láthatták is a felsorolt cselekvésekből. Ez nem fogja teljes mértékben megoldani a helyzetet, nem lesz teljesen integrált pénzügyi szolgáltatás piacunk, de remélhetőleg jelentős előrelépést tudunk felmutatni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jacob úr, és talán néhány záró megjegyzést az eladó részéről. Köszönöm szépen. Bajtenholzer úr tényleg nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt, hiszen mindenki tudja, hogy milyen komolyan veszi a munkáját és tényleg nem tudta megoldani most, hogy itt legyen. Ami nagyon fontos az IMCO számára, a fogyasztóvédelem. Tudjuk, hogy a gazdasági szakbizottság a pénzügyek keretében kiismeri magát, de mindig újra megtapasztaljuk, hogy a fogyasztók védelmére nem figyelnek oda annyira, ez a mi feladatunk, nekünk, mint szakbizottságnak kell ezt megtennünk. És gyakran, amikor tranzakciókat hajtunk végre, nem tudjuk, hogy milyen díjakat fizetünk. Hát ha az Európai Unión belül mindenütt euró lenne, ez nem lenne probléma, de ez nem így van. Aztán, hogy ha valaki, aki nem túl sok pénzt keres, és a nyári a nyaralása keretében külföldön kocsit bérel például, akkor nagyon is szeretné tudni, és jó lenne, ha tudná, hogy mennyi a költség egy ilyen tranzakciónak, és hogy hol éri meg jobban a tranzakciót. Tehát a fogyasztó hagy döntsön már, informáltan, és ezek azok a dolgok, amikkel foglalkoznunk kell. Fölmerültek kérdések, ezekre nem fogok uh, válaszolni, mert uh, nem én vagyok Weidenholzer kolléga, de uh, a munkatársai mindent följegyeztek, és biztos vagyok benne, hogy a raportőr és az árnyék előadók majd minden kérdést tisztáznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Evelyn. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és köszönöm, hogy emlékeztetél, Szuzana. A módosítók benyújtási határideje a véleménytervezetre június 29-e, és kérek mindenkit, hogy nyújtson be módosítókat, úgyhogy ezekkel a szavakkal lezárnám az ülésünket mára. Köszönetet szeretnék mondani a tolmácsoknak, és a titkárságnak, és akiket érint, 17.30-kor fél koordinátori ülést tartunk. Köszönöm.